So, good morning everybody. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel üdvözlök itt mindenkit a mai ülésünkön. Jól lehet, Belgium annyira azért nem boldog ma reggel, ellentétben a francia kollégákkal, akik valószínűleg nagyon boldogok, és horvát barátaink is biztosan izgatottak. Úgyhogy először is következzék a rend elfogadása. Van-e megjegyzés nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük, majd áttérünk az elnök közleményeire. Először is azon a koordinátorok ülésének összefoglalása. Az MFF és a szakbizottságok közötti együttműködés a közös rendelkezésekről szóló rendelet esetében az 54-es szabályra fogunk hivatkozni, kizárólagos hatáskörre, július 5-én pedig az elnökök értekezlete, a szakbizottsági elnökök értekezlete arról döntött, hogy a belső piac, egységes belső piac európai statisztikák kapcsolatban egy közös ITRE ECON levelet kell írni az 55-ös szabálynak megfelelően, hiszen ezt a két szakbizottságot érinti leginkább a javaslat, az elnökök értekezlete pedig elfogadta a szakbizottsági elnökök értekezletének javaslatát, hogy az 54-es szabály alapján az Ekon bizottság kapja meg a kizárólagos hatáskört, eh, kinevezéseket, eh, illetően pedig bizonyos termékek és szolgáltatások EPP. A, az alkohol és az alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos jelentés a GUE hatáskörébe tartozik, majd pedig eh, a felülvizsgált határozat a bürohoz eh, visszakerült, aztán pedig a GOE kapja meg ezen kívül a jövedéki adóval kapcsolatosat, a néppárt kapja. Ez... Goes to EPP establishment of the reform support program, Rule 55 az 54-es szabálynál pedig a költségvetés az ALD hatás körébe tartozik, az európai eh, költségvetés alapján az 54-es kapja, 54-es szabályán, szabály alapján kapja meg az SND, aztán pedig az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Fiscalis programmal kapcsolatban ezt a zöldek kapják meg, tanácsi rendelet a 2015 per 1588-as rendelet módosításáról, illetve 107-108-as cikk módosításával kapcsolatban ezt az ECR fogja megkapni. a 1553 per 89-es rendelettel kapcsolatban egységes megállapodások a hiával kapcsolatban, itt nem lesz vélemény, aztán pedig tanácsi határozat a saját erőforrások kapcsolatban ez a szociáldemokratáké, aztán pedig bizonyos műanyag termékek hatása, ENF, közös rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az sz ról kohéziós alapok, tengeri, halászati alap, illetve a menekültügyi és migrációs alap, belső biztonsági alap, illetve határkezelési és vízumeszközök néppárt jelentése. aztán pedig rendelet tervezete az Európai Parlament és a Tanács nevében az Egységes Piac Program versenyképesség vállalkozások, KKV-kat is beleértve és európai statisztikák, illetve különböző rendeletek eltörléséről. Remélem, hogy ezeket nem kell elolvasnom, ezt az ECR kapja meg, illetve az Európai Politikai Koordinációs Európai Szemeszter 2019, ez a néppárt hatáskörébe tartozik. A Brexit-tel kapcsolatban pedig nincsen semmi bejelenteni valóm. Ekon delegáció 2018 második fele Kína megerősítették az Econ missziónkat szeptemberbe. Döntöttek most már a helyekről három néppárt, három szociáldemokrata, egy ECR, egy ALDE. Aztán az IMF évesülése Baliban, itt három néppárt, három szociáldemokrata, egy ECR és egy alde ALDE-s képviselő. Olaszország pedig négy néppárt, négy SND, egy ECR és egy ALDE gazdasági irányítás, spanyol pénzügyminiszterrel folytatott gazdasági párbeszéd, 2018 második felében kerül erre sor nemzeti parlamentekkel való találkozások, országspecifikus ajánlások, a koordinátorok pedig arról szóltak, hogy ki, október 9-én legyen erről szó. Petíciók, a fatka kapcsolatos szóbeli kérdésnél nem lesznek megjegyzések és további bejelentéseim is vannak. Van egy saját kezdeményezésű jelentkezésünk az EBB-ről. A bizottsági elnökök értekezletének egy levelet fogunk küldeni, hogy ezt a jelentést jóvá hagyták, ez a rendes eh, eljárás. Aztán pedig a Washingtoni és New Yorki misszió programtervezetét a koordinátoroknak kiküldjük ez ülés után. Aztán a bolgár pénzügyminiszter július 12-én jön az ECOM-ba egy rövid eszmecserére talán ezt eh, látták már visszaélések. A 10, június 19-i nyilvános meghallgatás után egyetértettek abban, hogy egy szóbeli kérdést intézünk a tanácshoz és a bizottsághoz. A releváns jogszabályok végrehajtásának hiányáról fog szólni, ez nem volt semmilyen ellenvetés az elnök szóbeli bejelentésével kapcsolatban. Aztán a követelések kiosztásáról szóló harmadik feleket érintő hatások alkalmazásáról az ECO nem fog véleményt kiadni ezzel kapcsolatban, illetve egyéb bejelenteni valók az vizsgálatról, a Solvency 2-vel kapcsolatban egy felhatalmazáson alapuló aktus felülvizsgálatát küldjük el a bizottságnak, illetve az Elstat korábbi vezetőjével kapcsolatban pedig június 25-26-án volt egy misszió, és erre szeretnék utalni. Most pedig a tolmácsoknak is lesz egy bejelenteni valójuk. A mai napon tiltakozásunk 37. napjáról napjához érkeztünk, ezt az elnök úr is bejelenti. Nem tudjuk ennek pontos részleteit, mondja az elnök úr, Azonban ez azt jelenti, hogy a rendes szakbizottságokon az öt legnagyobb nyelven biztosított a tolmácsolás. Ez pedig a, hár, ezzel a hármas napi rendi ponthoz érkeztünk, Tehát akkor a tolmácsok még szeretnék a következő hirdetményt beolvasni. A mai napon tiltakozásunk 37. napjához értünk, tiltakozunk a parlament vezetősége által. A tolmácsokra vonatkozó egyoldalúan bevezetett, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. Sajnálattal tájékoztatjuk a hallgatóinkat, hogy emiatt túllépést nem biztosítunk, megértésüket köszönjük. Szeretném akkor üdvözölni most Tilman Müller urat, aki az Európai Bizottság részéről érkezett, illetve Jakab Mihály, aki az ESMA képviseletében jött el hozzánk, a hármas napi rendi ponthoz érkeztünk, és mind a kettőjüket szeretném felkérni, hogy egy legfeljebb 5 perces bevezetőt tartsanak, talán ezt már megszokták, és ezután pedig lesz lehetőségünk arra, hogy a kollégák hozzászóljanak. Azt javasolnám, hogy a bizottsággal kezdjük majd pedig az ESMA következik, és aztán a jelentéstevőnk és az árnyék jelentéstevők. Lüde úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma szeretnénk ismertetni önökkel összességében 10 szabályozás technikai standardot a benchmarkokról szóló rendelet összefüggésében, például a felügyeleti funkcióval, minőségellenőrzés, bemeneti adatok, módszertan és az átláthatósági követelmények a benchmarkokkal kapcsolatban, azaz referenciamutatókkal kapcsolatban a magatartási kódexet is szeretném kiemelni illetve további eh, kritériumok vonatkoznak a referenciamutatók, kiemelt referenciamutatókra, vállalati megállapodásokra és a harmadik országok elismerési rendszerére. Ezek az RTS-ek, tehát szabályozás technikai standardok jellegükben nagyon technikaiak, ez azt jelenti, hogy elsősorban olyan kiegészítő sablonokat fogalmaznak meg, amelyek az elsődleges jogszabályt kiegészítik. Az ESMA nagyon jó munkát végzett azzal, hogy a standardokat elküldte nekünk, és megpróbálja ezeket mindenféle lényeges változtatás nélkül elfogadni. Olyan változások ezek, amelyek tulajdonképpen redukciós jellegűek, nem szándékosak, és úgy gondoljuk, hogy ezek nem változtatják meg lényegében az ESMA benchmark eredeti jellegét, tehát a megszövegezés az változott, de a tartalmat ezt nem változtatja meg. Elnézést kérünk, hogy a standardok elfogadása ilyen sokáig tartott, nagyon sok szűk keresztmetszettel kellett megküzdenünk. Az egyik az volt, hogy megpróbáltuk megváltoztatni azokat a megszövegezéseket, amelyek a tartalmat nem érintik, és a legnagyobb probléma jelenleg pedig a fordítás maga. Ugyanis ezt az összes standardot szabályozás technikai standardot az összes hogy, ö, hivatalos nyelvre le kell fordítani, tíz ilyen standard van, úgyhogy ez eléggé időigényes feladat, ezért a türelmüket kérjük. A fordítási szolgálatok ugyanis nagyon nagy lemaradásban vannak az egyéb munkáikkal, nagyon fontos standardok ezek, minden esetre úgy döntöttünk, hogy most egyenlőre nem fogják ezek a szövegek a legnagyobb elsőbséget élvezni a fordításban, ugyanis gyakorlatilag olyan, olyan szintet képviselnek, amelyek az elsődleges jogszabályokhoz képest alacsonyabb szintűek úgyhogy az ESMA kolléga majd eh, ismerteti a részleteket. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Rüde úr. Most pedig eh, Mihály úrnak fogom megadni a szót az ESMA részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, nagyon köszönöm, hogy az ESMA-nak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a benchmarkról szóló rendeletet, a BMR rendelettel kapcsolatban tájékoztassuk önöket. Idén január 1-től lépett hatályba ez a rendelet, és az ESMA maga részéről részéről igyekszik támogatni ennek zöggenőmentes bevezetését, annak érdekében, hogy a társjogalkotók céljait sikerüljön teljesíteni. Először is az ESMA az Európai Bizottságnak 11 standard tervezetet nyújtott be 2017 márciusig, illetve 2017. júniusában a második adagot. Nagyon sok témával foglalkoztunk, és igyekeztünk részletesen bemutatni ennek tartalmát, illetve az ECON bizottságban is ezeket már ismertettük. Az ECON titkársági találkozón és tájékoztatok önöket a fejleményekről. A cél kitezések az egyes szintet képviselik a BMR-rel kapcsolatban, igyekeztünk a pontosságot, illetve az integritást biztosítani a referenciamutatókkal kapcsolatban. Adott esetben az ESMA pedig az arányosságot is alkalmazta, különösen a kezelők számára, akik jelentős és nem jelentős referenciamutatókkal foglalkoznak illetve egy kevésbé eh, részletes rendszert is kidolgoztunk az adminisztrátoroknak, azaz kezelőknek. Valamennyi felett érintik ezek a standardok, és nagyon fontos, hogy a BM-et megfelelően hajtsák végre. Igyekeztünk tehát az RTS-ek a standardok alkalmazásával kapcsolatban a legnagyobb egyértelműséget biztosítani. A standardok benyújtása óta az ESMA igyekezett a benchmarkokkal kapcsolatban a rendelet bevezetését, illetve alkalmazását megfelelően biztosítani. Egy konzultációs dolgozatot is benyújtottunk, kizárólag a nem jelentős referencia mutatók kezelőinek. Ennek az iránymutatásnak az a lényege, hogy a kezelőknek hogyan kell azokat a kötelezettségeket alkalmazni, amelyek a felügyeleti funkcióra, bemeneti adatokra, átláthatóságra, módszertan iparra, irányításra, illetve a felülvizsgált hozzájárulókra vonatkoznak. Az iránymutatások tartalma a műszaki szabványokkal, technikai standardokkal vannak összefüggésben, ezért az ESMA várja a releváns technikai standardok közétételét a hivatalos lapban, mielőtt az iránymutatás végleges változatát kiadná, ami pedig a harmadik szintet illeti kérdések-válaszok formájában próbált magyarázatot fűzni a rendelet alkalmazásához, és ezeknek az a célja, hogy a BMR alkalmazását megkönnyítsük. Például a beruházókat, illetve egyéb piaci szereplők számára igyekszünk egyértelműséget biztosítani az alkalmazandó követelményekkel kapcsolatban. Január 1-től pedig az ESMA referenciamutató kezelői így nyilvántartást kezdtünk el vezetni, ugyanis az átmeneti időszak végén a felülvizsgált szervezetek csak akkor használhatnak referenciamutatót, ha a kezelő vagy maga a referenciamutató szerepel ebben a nyilvántartásban. Az ESMA weboldalán elérhető már ez a referenciamutató, és a kezel, már 14 kezelő szerepel a nyilvántartásban, és valószínűleg az év vége előtt megkétszereződik ezek száma három referenciamutató került fel a kritikus referenciamutatók listájára, az Euribor és a Libor. Illetve két illetékes hatóság jött létre, az egyik az Euribort és az Ioniát fogja felül, felügyelni, a következő pedig a Libort, és ezt a brit FCA vezeti. Az ESMA mindkét kollégiumnak aktív tagja. Az ESMA részvétele hozzájárul a szabályok és a rendeletek zöggenőmentes harmonizációjához. E tekintetében 2017. júniusában egy mozertani keretrendszer terjesztett be az ESPA, annak érdekében, hogy a rendelkezéseket végre tudjanak hajtani a potenciális jelöltek tekintetében. Ami pedig a hitelbenchmarkokat illeti, illetve kamatláb benchmarkokat illeti. Egy kockázati munkacsoportot hozott létre az ESMA. Az ESMA-nak az a feladata többek között, hogy alternatív, kockázatmentes rátákat javasoljon. Ma Frankfurtban találkozik ez a munkacsoport, és a munkacsoport egy konzultációs folyamatot indított el június 21-én az alternatív kockázatmentes ráták bevezetéséről és potenciális jelölteket keres, illetve az euro short term rate, az ESRA, ami nem biztosított eh, napközi ráta. 2019-től kerül alkalmazására. Nagyon köszönöm, hogy meghívták az ESZMÁT a mai ülésre, és természetesen várom a kérdéseiket. Elnök, nagyon szépen köszönöm, most pedig akkor jön a tárgyaló csapatunk. Karolin az első parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy a bizottság és az ESZMA csatlakozott hozzánk a BMR-rel kapcsolatban január 1-én lépett életbe ez a rendelet, most a hatóságok nagyon elfoglaltak, hiszen az új jogszabály alkalmazása most már élesben történik, és igyekszünk zökkenőmentes végrehajtást biztosítani az EU számára, illetve a harmadik országbeli referencia mutató szolgáltatók számára. Hat hónappal ezelőtt elkezdődött az a folyamat, amelynek eredményeként most már a végrehajtási intézkedéseket végre kell hajtani annak érdekében, hogy az működjön, a rendelet működjön valamennyi piaci szereplő számára. A végleges, rend, végleges jelentést az ESMA bizottságnak 2017 márciusában és júniusában nyújtotta be, ami több mint egy évvel ezelőtt van, és a három hónapos időszakot már rég túllépte, ami az ESMA rendelet tízes cikkébe szerepel egyébként. A bizottság részéről meghallgattuk ennek a magyarázatát, azonban szeretném kifejezni, hogy mennyire elégedetlen vagyok e- a szükségtelen késedelemmel kapcsolatban. Két héttel ezelőtt az Európai Bizottság pedig egy technikai standardtervezetet nyújtott be, és lehetővé tette az Európai Parlament számára, hogy azt eh, megvizsgáljuk. Ezt köszönöm. Ahogyan elmondtam, az intézkedés tervezettől való eltérés lehetősége korlátozott, azonban a bizottság megközelítése korlátozóbb, például az egyes cikkben, például a négyes bekezdésben a bizottsági RTS-szel kapcsolatban így fogalmazott. És azon gondolkozom, hogy vagyon mi a oka annak, hogy a hatályba lépés után a két hónappal már elvárják a végrehajtást. A következő pedig, amit szeretnék megemlíteni, ez a szabályozott adatreferencia mutatók. Nem egyértelmű a szöveg, a fogalom meghatározás sem egyértelmű, illetve annak hat- alkalmazása, ez a harmadik cikkben szerepel, itt az entirely szó értelmezésével kapcsolatban voltak aggájaink, illetve a tízes cikkben is aggájaink voltak, ugyanis, hogyha nem egyértelmű a szöveg, akkor a szabályozott adatbenchmarkok következtében sokkal magasabb lesz a megfelelési költség, és ez az európai pénzügyi piacok számára is problémát jelenthet, ez pedig nem tükrözi véleményem szerint az alkalmazandó követelmények arányosságát különböző benchmark kategóriák esetében, amelyekkel kapcsolatban a trilóguson el kellett érni a megállapodást az, érdek, az érdekelne, hogy hogyan lehet megoldást találni arra, hogy a jogi bizony, biztonságot biztosítsuk a pénzügyi piacok számára a megoldásnak, ugyanis azt kell tükröznie, hogy a szabályozott referenciamutatókat az olyan jogszabályoknak megfelelően kell megvalósítani, mint például a MIFID 2. Biztosítani kell, hogy az adatfídekkel kapcsolatban a felügyelők az esetleges visszaélésekkel kapcsolatban lépelhessenek. Azt gondoljuk, hogy az egyes szint megváltoztatása lenne a leginkább kívánatos megoldás. Ez a módosítás a társjogalkotói megszövegezést közvetlenül és alkalmazondává teheti, a szabályozott adatbenchmarkok eh, fogalom meghatározásával kapcsolatban. Az elkövetkezendő hónapokban dolgozhatunk még ezen a megfogalmazáson. A folyamatban lévő a felülvizsgálat illetve a fenntartható pénzügyi csomaggal kapcsolatban jól tudom, hogy az ütemterve eléggé nehéz, és gyakorlatilag ez a szakbizottságban is már többször előkerül, de valószínűleg azt azért lehetővé kellene tenni, hogy legalább az egyiket 2020. január 1 előtt véglegesítsék. Ha azonban előfordul az, hogy ezeket nem sikerül véglegesíteni, akkor az ESMA használjon fel minden lehetséges eszköz, hogy az első szinten megoldja a problémát, ugyanis ez a társjogalkotókkal feszültséget teremthet. Biztosítani kell ugyanis, hogy az európai piacokat ez csak a szükséges mértékben érinti a piaci stabilitás érdekében. Remélem, hogy kollégáim támogatják ezt a megközelítést, végül pedig egy kicsit aggaszt engem az Euribor reformjának és az EONIA átállásnak az ütemezése 2020. január 1-én járnak le, és lehet, hogy az EONIA alternatívái addigra már nem állnak készen, még nem állnak készen. Illetve némi bizonytalanság is van az Euribor reformjával kapcsolatban, és ezen ütemezéseknek hogyan lehet a megvalósíthatóságát biztosítani a piac megzavarása nélkül, hiszen ez több millió szerződést érint, amelyek ezekre a referenciértékekre vonatkoznak. Természetesen várom a gyümölcsöző együttműködést a BMR rendelettel kapcsolatban. Thank you very much, uh, Caroline. And for the EPP, I give the floor to Darius Rosati. Darius Rozáti következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ludek Niedermayer, aki a néppárt árnyék előadója, nem tudott már jönni, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. És arra is, hogy tájékoztassam a bizottságot, hogy különösebb megjegyzések nélkül támogatja a jelentést, egyetért az elhangzott megjegyzésekkel, és köszöni az előadónak a kifejtett munkát ezen nagyon technikai jellegű dosszié kapcsán, és minden jót kíván az előadónak a folytatáshoz. Köszönjük, Darius. A szocialisták és demokraták következnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet az, hogy túl sok időt telt el ahogyan a bizottsági kolléga is elmondta, túl sok idő telt el azóta, hogy a különböző intézkedéseket kidolgozták, amelyeknek a, amelyeket a bizottságnak vagy az eszmának meg kellene hoznia. És azt hiszem, hogy most már három év telt el onnantól kezdve, hogy a társjogalkotók ezt a szöveget elfogadták. Azt szeretném ezzel mondani, hogy 2014 elején az európai választásokon nagyon bonyolult időszakban vettem részt, nem csak Spanyolország, hanem Európa számára. A gazdasági és banki válság sújtotta a kontinenst, és nagyon sok pénzügyi intézményben azt a helytelen gyakorlatot alkalmazták, hogy manipulálták, és gyakorlatilag a fogyasztókból kiszedték a pénzüket illegális gyakorlatokkal, illegális gyakorlatokkal, amelyeket üldöztek. Azonban ezeknél a e, intézkedéseknél egy átlátható irányításra van szükség, egy olyan irányításra, tiszta irányításra, amelyekkel olyan referencia, pénzügyi referencia mutatókat alkalmazzunk, amelyek eredetileg bármilyen szabályozáson kívül estek. Az európai választásokon arra köteleztem magam, hogy az Euribor, a Libor, a kamatlábok, kamatlábak esetében azok a helytelen gyakorlatok, amelyek választóimat is súlyosan érintették, ezeket meg kell szüntetni egy olyan rendelettel, amely átlátható legyen, amely elkerülheti az ilyen spekulációkat. A jogszabály itt volt az Európai Parlament asztalán, a tanács asztalán és is megjárta, és egy év után, kevesebb mint egy év után a parlament és a tanács megállapodásra jutott, pozitív megoldásra, megállapodásra jutott, arra törekedtek, hogy a manipulációt el lehetőségének minimumra csökkentését elérjék, és három év elteltével pedig azt látjuk, hogy nem teljesítik ezt a, nem hajtják végre ezt a jogszabályt, túl sok idő telt el tehát a különböző felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásában, illetve a szabályozás technikai standardok alkalmazásában, és a szakma részéről is egyfajta át, ellenállás tapasztalható olyan referenciamutatók alkalmazásával, amelyek e rendelet tárgyát képezik. Az intézmények, tehát a parlament, a tanács, a bizottság, a különböző felügyelőügynökségek most már nem tudják ezt a helyzetet tovább elviselni. Ezért szeretnék, szeretném elmondani ezen ellenőrző ülés során, hogy eh, fel kell gyorsítani az alkalmazást, illetve azokat a döntéseket, amelyekre azért van szükség, hogy ez a rendelet valóban működjön, és olyan kérdésekre utalnék most közvetlenül, egészen konkrétan a szabályozott benchmarkokról, amelyekkel kapcsolatban némi bizonytalanság merült fel a vég jóváhagyott szöveggel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az az engedély, amely a szabályozott adatokon alapuló referenciamutatókra vonatkozik, hogy azok mentesülhessenek bizonyos követelmények alól. Egyértelmű kritériuma van ennek, tehát azon referenciamutatók, amelynek olyan, amelyeket olyan adatok alapján dolgoztak ki, amelyek szabályozott adatok, enyhébb követelményeknek kelljen megfelelniük, de azok a referenciamutatók, amelyek olyan referenciamutatókon alapulnak, amelyek szabályozott adatokon alapulnak, ott már referenciamutatókon alapuló referenciamutatókról beszélünk, és ott már van lehetőség a manipulációra. Tehát ezeket az adatokat közvetlenül és teljes egészében olyan felügyelt szervezetnek kell benyújtania, amelyeknél gyakorlatilag azt gondolom, hogy a standardnak a szellemisége egyértelmű, a referencia adatok, amelyeket a szabályozott adatok használnak, ezeknél enyhébb szabályozásra is van lehetőség. De ha olyan mutatókról beszélünk, amelyeket mutatók alapján dolgoztak ki, ott már van lehetőség a manipulációra, és ezeket pedig mindenképpen az összes standardnak meg kell feleltetni, ahogy a rendelet is előírja. Azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ez milyen pontig lehet azt kimondani, hogy ez a ezek a lehetséges jogi kételyek ajtóként szolgálhatnak arra, lehetőségként szolgálhatnak arra, hogy a szabályozott adatokon alapuló referenciamutatók használatát tömegesen engedélyezzék. Végezetül tehát a következő évben európai választások lesznek, azt remélem, és azt kívánom, hogy azt mondhassam a spanyol választópolgároknak, hogy az Euribor, a Libor, a nyersanyagindexeket nem manipulálják, ahogyan ígértem azt négy évvel ezelőtt is a választóimnak, és remélem, hogy a jelenlegi szöveg alkalmazásával kapcsolatos kétségeket a lehető leghamarabb megoldják. Köszönöm szépen. Thank you very much. I don't see any... Köszönöm szépen. Az ECR részéről nem látok jelentkezést, a zöldektől, a gűjtől sem, és ha jól látom, az EFD-től és az ENF-től sem. Kért senki szót? spontán felszólalások között, úgyhogy akkor visszatérek az intézményeinkhez, és a bizottság képviselőjét kérem Hülles urat, hogy mondja el, amit akar. Köszönöm szépen! Sok téma felmerült, amivel foglalkoznunk kell. Talán a legfontosabb a szabályozott adatbenchmarkok kérdése. Erről többször volt már vita, meg is kutattuk egy kicsit, és a hetedik háromoldal egyeztetésen, a benchmarkokról folytatott egyeztetésen, 2017-ben megtárgyaltuk. Már akkor azt mondta az Európai Parlament, hogy ki szeretné a definíciót bővíteni, hogy közvetítőket is lehessen használni, az adatkezelés kapcsán. A tanács ezt ellenezte, mert úgy gondolta, hogy a közvetítők nem szabályozott szereplők, és ezért manipulálható lenne a folyamat. A bizottság megpróbálta a két álláspontot kibékíteni, de a közvetítőket, ha be is vetnék, egy biztos, hogy ezek APA-ek lennének, és így módon az APA szabályozás és kivételek lennének érvényesek rájuk. A szabályozott piacoktól ez egy eltérő szabály, ahol egyébként szigorú szabályok érvényesülnek. Ha, az, ha lesznek közvetítők, akkor azt mondtuk, hogy nekik is elismert adatszolgáltatóknak kell lenniük, mert egyébként nem vonatkoztathatók rájuk a megegyezett szabályok. Ezt a kompromisszumot tehát újra meg kell vizsgálni, mert a háromadó egyeztetések története során ugye egyértelmű volt, hogy szkepticizmus volt sokak részéről a tekintetben, hogy ezek esetleg manipulálhatnák az adatokat, és a két kételjeket nem sikerült teljesen eloszlatni, úgyhogy ez egy első szintű level van változtatás lesz, ha lesz. Ez még a jövő zenéje, de Azért idéztem föl a múltat, mert tudni kell a jövő szempontjából is, hogy milyen követelmények, vélemények hangzottak el eddig a benchmarkokkal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy ezek a szabályozott ö, ö, szereplőkhöz képest milyen státuszt foglalnak el. Nos, ez egy vitakérdés, és akkor az APA-jekről még nem is beszéltünk. Megpróbáljuk azonban ezeket a témákat kezelni. Az előadó kérdésére válaszolva, amikor azt kérdezte, hogy a felügyeleti funkciót kötelezővé tennénk-e, vagy sem. Igen, kötelezővé tennénk. Azokra a szereplőkre vonatkozóan, amelyek nettó értéket számolnak el, ezek mindenképpen vonatkozza a dolog, és ez valóban egy változás, mint ahogy az előadó erre jogosan rákérdezett. Itt van egy szöveg változat, amely bevenni őket ebbe a körbe, hiszen ők is hozzájárulnak a rendszer integritásához adatszolgáltatói minőségükben. És az adatintegritást, ha garantálni akarjuk, akkor az ő szerepüket, mivel ők fontosak, és figyelembe kell venni a felügyelet szempontjából a jó kormányzás elve alapján. Tudod, ö, sikerült úgy néz ki tető alá hozni a Jurajba és a EUNI benchmarkokat is. Egy közös munkacsoport, ö, amelynek több intézmény tagja volt, ideértve a belga szabályozó hatóságot, amely az EU-NIA és a Rubaibor felelőse, és az Európai Bizottság megfelelő szolgálatai együtt vizsgálják most velük, hogy a Euribor és az Eonia Euribor rendszernek hogyan lehetne megfeltetni ezeket a benchmarkokat, milyen jóváhagyási rendszerre van szükség, van még erre némi idő, ahogy ezt az ESMA képviselője is és az előadó is kimutatta, hiszen átmeneti időszak lép életbe 2020. január 1-től, tehát van még idő ezt átgondolni, és ezáltal talán megakadályozható lehet a benchmarkok erodálódása. Szükség is van erre, hiszen a, az átmeneti időszakban az átmeneti időszak ugyanakkor lejár 2020. január 1-én, és addigra mindent szabályozni kell. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy még az egész év rendelkezésünkre, illetve a 2019-es év arra, hogy ezt a témát megoldjuk, ezt a problémát megoldjuk, és a szabályozó hatóságoknak is az lesz a feladata, hogy a benchmarkok felügyelete közben kialakítsák a megfelelő ide vonatkozó saját szabályaikat. Ha ez azt is jelenteni, hogy intézkedésekre van szükség, akkor ezt nem zárjuk ki. Mi szívesen adunk tanácsot abban, hogy hogyan lehet leghatékonyabban ezeket úgy alkalmazni, hogy ne legyenek végrehajtási akadályok, és hogyan lehet egyes benchmarkokat adott esetben helyettesíteni. Köszönöm szépen. Az ESMA kíván -e erre reagálni? Igen, elnök úr, köszönöm. Röviden. A szabályozott adatbenchmarkokkal kapcsolatban, hiszen ez az ESMA saját területe. Itt, itt minket meg kell kérdezni, és a harmadik szereplők adatgyűjtésével kapcsolatban ugye az egyes cikk a 124a cikk első része rendelkezik egyébként a harmadik felekről, mint adatszolgáltatókról, és mint szolgáltatók nekik is a resourcingot úgy kell megoldaniuk, hogy ez megfeleljen a szabályozat adatbenchmarkokra vonatkozó szabályokkal. Készek vagyunk arra, hogy együttműködjünk a társjogalkotóval abban, hogy ezt a problémát megoldjuk. A jelenlegi level 1 az egyes szintű megfogalmazáshoz képest, ha az ellépést jelent, akkor ebben részt veszünk, és monitorozzuk folyamatosan az ilyen level 1 típusú változásokat amúgy is. Köszönöm szépen! Az előadó kíván-e zárszóval élni, Karolin? Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az árnyék előadónak és a szakértőknek, az eszmának, a bizottságnak a kérdései megválaszolását. Erre on this Üdvözlöm a bizottság és Fernández úr megjegyzéseit, és ami pedig a kritikus referenciaértékeket illeti, ezzel kapcsolatban természetesen szeretnék megbizonyosodni arról, hogy a pénzügyi piacokat nem zavarják meg túl mértékben. Remélem ugyanis, hogy az elkövetkezendő hónapokban ezeket szorosan figyelemmel tudjuk kísérni. Köszönöm szépen, ennyi lenne akkor a megjegyzésem a vitával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Ez volt akkor ennek a témának a befejezése. Tíz óráig rövid szünetet rendelek el, akkor kerül sor a következő napi rendi pontra. So, hello everybody. Tehát akkor üdvözlök újra mindenkit, folytatjuk az ülésünket, és először is egy további bejelentéssel élnék, ami a közös Econ NV trilógus eh, eredménye. A közös trilógus az Európai Bank hatóság áthelyezéséről, illetve a gyógyszerészeti ügynökségről július 9-én történt a technikai ülés, június 7-i technikai ülés eredménye, illetve a fennmaradó politikai problémák, tehát az Európai Parlament bevonása az Európai Ügynökségek helyszínének kiválasztásában. Itt nem sikerült megállapodni, nagy meglepetés ez nyilván és egy új mandátumot szeretnénk, ami lehetővé teszi a társjogalkodók számára, hogy írásbeli eljárásban megállapodhassanak, úgyhogy bízunk az osztrák elnökségben, hogy ezt a problémát, ezt az igen nagy problémát megoldják nekünk. Aztán nézzünk a negyedik, ötödik, hatodik pont, az Európai Felügyeleti Hatóságokról szóló és pénzpiacokról szóló és különböző rendeleteket módosító rendelet 1093 per 2010, 1091 per 2010, 1095 per 2010, 345 per 2013, 346 per 2013, 600 per 2014, 2015 per 760-as, 2016 per 10-11 és 2017 per 29 es rendeleteket módosító rendeletről, azaz az Európai Felügyeleti Hatóságokról szóló rendeletek módosítása. A társjelentéstevők itt vannak. Nagyon remélem, hogy az e-mailjeiket elolvasta mindenki tegnap, tehát megkapták az előzetes tervezetet, ma pedig az előadásokat hallgatjuk meg először is. A társjelentéstevőknek fogom megadni a szót, és szerintem kezdjünk Burkhard úrral. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kedves kollégák, az elnök úr már utalta arra, hogy a jelentés tervezetet tegnap kaphatták meg. Elnézést szeretnék kérni a késlekedésért a csoportom nevében. A késői átküldés nem szerepelt a, eredetileg a terveink között jelen, jelentéstevőként, viszont még az utolsó pillanatig folytattunk bizonyos tárgyalásokat, így társadalmadók között. Itt tehát megvan a jelentés, és ezzel megtettük az első fontos lépést. Három bizottsági javaslatról van itt szó, és 300 oldalas dokumentummal számolhatunk, úgyhogy körülbelül 9 hónapig dolgoztunk a témán, és egy kicsit talán tovább mentünk, mint a, mint a tanács, mint a tagállamok tanácsa. A tartalmi egyetértés nem volt minden esetben lehet, lehet, lehetséges, ezre bizonyára önök is rá fognak jönni, hogyha tanulmányozzuk a, tanulmány tanulmányozzák a dokumentumot. Most miben tudtunk mege- megegyezni eddig? Először is az EBA, az EIOPA és az ESMA munkájában meg tudtunk abban is egyezni, hogy az arányosság elvét erősíteni kell az európai felügyeleti hatóságoknál. Az arányosság követelménye egyébként is benne van a rendeletekben és szeretnénk ezt a, a felülvizsgálati kézikönyvben is megerősíteni. illetve más szempontból is fontos lenne. Az hiányos arányosság is lehet egy felülvizsgálati ok, és azt szeretnénk, hogyha az érdekelt felek munkája is jobban bele tudna folyni ebbe a, ebbe a témába, jobban hozzá tudnánk járulni a felügyeleti hatóságok munkájához, és nem csak kétharmados arányban, hanem a csoportok egyes képviselőjeként is. Abban is meg tudtunk egyezni, hogy hogy a jegyzőkönyvekre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni, nagyon fontos a számonkérhetőség a felügyeleti hatóságok esetében, azonban még itt is van hova fejlődni, és ezt szeretnénk a jelentésünkkel kiküszöbölni, ezt a hiányt, hiszen a felügyeleti hatóságoknak demokratikus kontroll feladatuk is van, tehát egy közfeladatot látnak el, és így a folyamatok végén mind számon kell ezt rajtuk kérni, és számon kérhetővé kell tenni őket. Harmadsorban meg tudtunk egyezni a felügyeleti hatóságok mandátumi körében. Er, ez, egy nagyon, ez a probléma nagyon régóta foglalkoztatott minket. Először is korlátozni szeretnénk a, fel, a felügyeleti hatóságok véleményét, és a, a Q&A definícióját, fogalom meghatározását, ez eddig ez egy szürke zónát alkotott az Európai Felügyeleti Hatóságok tevékenységében. Ezek a Q&A-k nem kötelező erejűek, és először azt kell megvizsgálni, hogy az illetékes nemzeti hatóságok fel tudnak elépni egy adott probléma esetében. Abban is meg tudtunk egyezni, hogy az iránymutatásokat fel lehet osztani az európai felügyeleti hatóságok között. Ezeket az iránymutatásokat, amennyiben az uniós intézmények kérik, akkor mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy a mandátumot, beta, mandátumokat betartották-e. Ez két elmondatot jelent az érdeket felek csoportjában. Amennyiben nem uniós intézmények kérik ezeket az iránymutatásokat, akkor elégséges az egyszerű többség a, a stakeholder, tehát az érdekelt felek csoportjában. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács kérhet indoklást a felügyeleti hatóságoktól a munkájuk tekintetében, illetve fel is szólíthatja a felügyeleti hatóságokat az iránymutatások visszavonására. Ezen kívül erősítettük a szakértők testületét, nem csak a, a szakéter, szakértelmet szeretnénk itt megjelenítetni, hanem a tevékenységi kört is szeretnénk kiterjeszteni, bővíteni a már említett arányossági kérdésre is. A társadalmadók ezen kívül meg tudtak egyezni az érdekelt felek konzultációjának a szélesebb körű alkalmazásában. Ezeket a konzultációkat akkor kell rendszeresíteni, amikor például az iránymutatásokról beszélünk. Ezek széleskörű konzultációk kell, hogy legyenek, és meg kell jeleníteniük a piaci résztvevők széles körét. Ötödik pont, meg tudtunk egyezni a magas minőségi követelményekben, a, az érdekelt felek csoportjába kiküldött képviselők esetében, hiszen őket nagyon nagy felelősséggel terheli így a szakér, tehát az érdekelt felek csoportja a jövőben a vélemények, illetve a Q&A-ek esetében is kifejtetik a véleményüket. Hatodik pont, amiben meg tudtunk, meg tudtunk egyezni, az az Európai Parlament beleszólási joga az Európai Felügyeleti Hatóságok vezetőségének megválasztásában az SSM és az SRB-re koncentráltunk ebben az, ebben az összefüggésben, és szeretnénk ezt a folyamatot egyébként átláthatóbbá tenni. Szeretnénk figyelembe venni az intézmények közti egyensúlyt is, a bizottság, a tanács és az Európai Parlament között. Hetes megállapítás. Meg tudtunk egyezni abban is, hogy az európai felügyeleti hang, hangot jobban kell hallatni nemzetközi szintéren is, és ezt jobban, ennek az az előfeltétele, hogy ezt itthonról jobban koordináljuk. Úgy gondoljuk, hogy a, az, ez a, a felügyeleti hatóságok részvétele a nemzetközi felügyeleti szervezetekben abszolút erősítendő, és ezt itthonról kell elindítani. A felügyeleti hatóságok tehát a nemzetközi grémiumokban is vállaljanak nagyobb szerepet. Nyolcadik, a jogalkotási folyamat javítása, főleg a normák megalapításánál, az RTS-ek és az ITS-ek esetében. Itt is megtanultuk, eh, itt is javasoltunk egy, eh, egy eljárást. Szeretnénk az időterveket jobban eh, betartani, és nem elégséges a gyors megoldások, a gyors átalakítások alkalmazása, a szabály, jogszabályok gyors átszabása, amelynek tanulni lehettünk az elmúlt években. Szeretnénk a következő években ezt jobban, ezeket jobban megoldani. Ezen kívül pedig a jelentés tervezettekben nagyobb realizmust szeretnénk látni a stressztesztek esetében. A társ előadói szempontból azt mondhatom, hogy a stresszteszteket a jelenlegi szabályozási irányok mentén szeretnénk kialakítani, és természetesen egy forgatókönyvvel kell ebben az esetben számolni. Kilencedik pontként azt említeném, hogy a felügyeleti tanács, tanácsok szakértői jelentéseit, jelentéseinek nagyobb teret kell engedni. Itt a prioritás a hiányok felfedésére kell, hogy koncentráljon, illetve szeretnénk koncentrálni az uniós jogszabályok elleni jogszabályok megsértésére is. Tízes pontként abban is meg tudtunk egyezni, hogy a bürokratikus ellenőrzési folyamatokat szeretnénk csökkenteni, főleg a delegációk kiválasztásánál. Az előzetes az előzetes értesítési folyamatot szeretnénk eltekinteni. 11. Adatkérési folyamatok az Európai Felügyeleti Hatóságoknál. A bizottság javasolt ebben a tekintetben egy komplikált rendszert, ezt szeretnénk a jövőben ismét egyszerűsíteni, és azt is javasolnánk, hogy adott esetben, hogyha nem követik a szabályokat, akkor továbbra is büntetéssel lehessen számolni, illetve ezeket adott esetben redukálni is lehessen. 12. A költségvetési ellenőrzést szeretnénk erősíteni, egy belső audit bizottság segítségével. 13. Ez különösen nekem tűnik fontosnak, ez a közvetlen kompetenciák csökkentés az ESMA, az ESMA esetében. A bizottsági javaslatokat itt kicsit visszavont, szabtuk, Összességében ezek olyan pontok, amelyek esetében nagyon remélem, hogy számíthatok az itt ülő kollégák, illetve a bizottsági kollégák, szakbizottsági kollégák támogatására. És most áttérnék az esrb kapcsolatos jelentéstervezetre. Pervansal az SRB testület június végi ülésén részt vettünk, és ott egy olyan benyomást szereztünk, hogy a jelenlegi E SRB irányítás mindenképpen átszabásra szorul, átalakításra szorul. Beszéltünk arról is, hogy kellene egy, egy igazgató a testületre, aki le tudna váltani a jelenleg, do, jelenleg illetékes főtitkár, de még itt nem tudtunk pontos egyességre jutni. Az SRB-vel kapcsolatban megállapítottuk, hogy a, az EKB-től függetlenebb munkát kellene folytatnia, és ágazati specifikus kompetenciáit kellene erősítenie. Tehát a nagyon gyakori bank bankos megközelítést más megközelítésekkel is ki kellene egészíteni. Nagyon sok pozitív pontot tudnék kiemelni az elvégzett munkából, viszont szeretném azt is megnevezni, hogy hol nem tudtunk, milyen pontokon nem tudtunk egyességre jutni. Főleg a következő témákról van szó, stratégiai felügyeleti terv. Itt nem szeretnék egy egy itt azt szeretném, hogyha a nemzeti illetékes hatóságok, felügyeleti hatóságok is bele tudnának szólni a, a munkába, illetve az ő szempontjaikat is figyelembe le, ke, kellene venni. Erről nem szabad megfeledkezni, és arról sem, hogy a több papír az mindig jobb felügyeletet is jelent nem szeretném csökkenteni a nemzeti felügyeleti hatóságok kompetenciáit, ahogy ezt a bizottsági javaslat előterjesztette. Hiszek a, a helyszíni szakértelemben is, és egyébként ez az EKB is kidomborította ezt a szemléletmódot a saját jelentésében. A következőben szintén nem tudtunk megegyezni. Az irányításra kapcsolatos néhány lényegi kérdés tekintetében volt eltérő véleményünk. Tudjuk, hogy a, az irányítás testületeiről volt eltérő véleményünk, ami pedig a finanszírozást illeti, szeretnénk fenntartani az eddigi finanszírozást, viszont abban nem tudtunk megegyezni, hogy milyen arányban történjen ez meg az unió, tehát az uniós intézmények, illetve a nemzeti intézmények részéről. További pont, ami szintén nehézkes volt, és amiben nem tudtunk kompromisszumra jutni, az néhány közvetlen illetékeségi kört jelent a felügyeleti hatóságoknál. Én itt egy restriktívebb pozíciót képviselek a társadalomhoz képest, és azt szeretném, hogyha a hogyha néhány jogszabály, a néhány nem régen megszavazott jog, jogszabály, például a benchmark jogszabály ezt ebben a tekintetben módosulna. Ebben az összefüggésben kérdéses számomra, hogy ilyen rövid idő alatt azonban lehet-e ezek, érdemes ezeket módosítani. És végül abban sem tudtunk egyetérteni a CCCP irányítása kapcsolatban, illetve a fenntartató finanszírozással kapcsolatban is volt, eh, is eltérő véleményt képviseltünk. Az, ez a felülvizsgálattal kapcsolatos eh, korai um, következtetések még itt um, nem aktuálisak. Összesítésképpen azt mondanám, hogy a bizottság még nagyon nagy munkával számolhat ezen a téren a következő hónapokban. Az én szempontomból a jelentést tervezetek tükrözik azt, hogy elégedetlenek vagyunk a bizottsági javaslatokkal. A parlamentben sem fogja ez lehetővé tenni a, a megegyezést, illetve a tagállamok, a tagállamok részéről is számíthatunk eltérő véleményekre. Amennyiben itt tényleg csoportosítani szeretnénk az erőforrásokat, mindenképpen a, a különbségeket, különböző véleménykülönbségeket meg kell oldani. Szerintem együtt kellene dolgozni, és nem egymás ellen, és ebben az összefüggésben a bizottsági javaslatok nem jelentenek jó alapot, és mindenképpen javítani kell rajtuk. Biztos vagyok azonban abban, hogy az EPP frakció is hasonlóképpen gondolkodik, és így fog eljárni a jövőben. Mindenképpen szeretnék, szeretnék élni most a lehetősége, és a, a, megköszönném az ECON titkárságnak, illetve a két munkatársamnak a támogatást az adminisztratív és, és tartalmi tekintetben is, illetve köszöntet mondanék a társelőadóm, társjelentéstevőmnek. Nem volt mindig egyszerű a munka, de nem is számítottunk egyszerűségre. És összességében még azt is mondhatom, hogy nagyon sok energiát fektettünk a közös munkába az elmúlt hónapokban, és ez nem csak ebből a jelentésből derül ki, hanem, hanem néhány módosítás, javaslat, megszövegezés, összeállítása is nagy erőket vett igénybe. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bác úr! Most pedig Pervans Beresznek adom meg a szót, aki a társjelentéstevő. Merci. Köszönöm szépen. Először is talán megbocsátanak nekünk, hogy tandű tan helyett ta tant mondunk Mitterrand után, szabadon, vagyis azt mondom, hogy újra meg újra én társ előadóként kénytelen vagyok ezzel a kérdéssel foglalkozni, de most egy éve körülbelül meg intenzíven. És annak az eltelt időnek a tükrében, ami eltelt, idő, időről időre érdemes újra foglalkozni a kérdéssel, és ahogy társadalom is mondta, ez a következtetés egy bizonyos tapasztalatra épül, amelyet itt a házban már megszereztünk. A néppárton belül tudom, hogy főleg a CDU befolyásolja ezt és hát mondjuk így, hogy érdekes tapasztalat volt velük éveken át egyeztetni, világosan kifejezésre jutott a kolléga az álláspontját, az ideológiáját, de azért találunk közös nevezőt is. És néha a jobb a jó ellensége, ez itt is érvényes, mert abból a szempontból, hogy mit akarunk elérni, nagyon nem mindegy, hogy ma, most mennyi ellenőrzésről döntünk, milyen egyensúlyt teremtünk, és a csomagot hogyan alkotjuk meg. Anélkül, hogy most a részletekbe mennék, hiszen a társadalom ezeket bőségesen kifejtette, és többnyire egyet is értünk ezekben. Egy utolsó megjegyzésem lenne még, ami a csomag fő célját tekintve, és ezt már többször elmondhattam végül is más fórumokon, de most is elmondom, hogy most már végre világos legalább az, hogy miben értünk egyet, miben nem, és a, a megközelítés fő irányában egyetértünk, és van azonban egy eltérés közöttünk, ami egyébként letükrözi a kompetens hatóságok közötti véleménykülönbséget is, és az európai szinten, hogy mit értünk a level playing field alatt, vagyis hogy az egyenlő esélyek az arányosság elve alatt. A kérdés kétségtelen az, hogy a közös pénzügyi kultúra mennyiben konvergál, melyek azok a részletek, amelyeket ki kell cserélni ahhoz, hogy a nemzeti hatóságok is egységesebben tudjanak működni, és Sur les points d'accord, euh, je voudrais euh, évidemment. Euh, euh, a teniszütőnkben van egy lyuk, tehát nem elég hatékonyak vagyunk, és ezen lenne mit még javítani, és ha megengedik, akkor még egy dolgot kifejtenék, mert ez fontosnak tűnik számomra, számomra ezt muszáj, hogy elmondjam a vita elején, mert ha megőrizzük a bizottság fő javaslatainak a lényegét, akkor is van itt még néhány nyitott kérdés. Például az elszámoltathatóság, a parlament szerepe, az, hogy hogy hogyan fogalmazzuk újra ezeket a szabályokat. Ugye a bizottság erre nem tért ki, hogy most a, a tízes cikkel mi legyen, pedig ebben vannak a fő definíciók. És ez egy harmadik szintű jogalkotás, ha úgy tetszik. Nos, a bizottság erről semmit sem mondott. A szöveget megszabadítottuk a ballasztól, de ezzel együtt is még maradnak különbségek az értelmezésben köztünk, még az indikátorok a definíciók tekintetében is. Ezért fontos, hogy megmaradjon a konzultáció, és továbbra is törekedjünk arra, hogy a lehető legpontosabb definíciókat alkossuk, jó kérdéseket tegyünk föl, jó válaszokat adjunk rájuk, mert minden ilyen apró különbségből, tisztázatlanságból profitálhatnak a tagállamok és azok, akik ki akarnak táncolni a közösből, és a nemzeti hatóságokat is el kell látni megfelelő egységes eh, keretrendszerrel, hogy a check, checks and balances elve érvényesülhessen. Eh, a bizottság most újra gondolja a szöveget, eh, majd szépen sorra vesszük ezeket, csak néhányat kiemelnék közülük. A stratégiai tervezés szintjén már elhangzott, hogy mik a különbségek, és abban egyetértünk a különbségek ellenére, hogy egy közös nevezőre van szükség az európai szintű felügyelet megteremtéséhez. Ez mindenkinek közös érdeke, hogy a nemzeti kompetens hatóságok legalább egy egységes keretrendszerben érvényesíthessék saját szempontjaikat. És figyelembe kell venni, amikor ezt megalkotjuk persze, azokat a különböző bizneszmodelleket, amelyek a tagállamokban érvényesülnek, mind a bankrendszerben, mind a biztosítási ágazatban, a piacon. A felügyelet és a nemzeti hatóságok felügyeleti funkciója tekintetében egyetértettünk egy egyedi új és mégis kiegyensúlyozott kompromisszumban, amely a peer review-knak új szerepet szán, a kompromisszum a jelenlegi helyzet tükrében azt is kikényszeríti, hogy a különböző hagyományok, kultúrák ellenére némi kiagazítást hajtsanak végre a nemzeti hatóságok is saját rendszereiken. Korrigálni kell, módosítani kell azért az eljárásokat, hogy ezek megfeleljenek a, a fő felügyelőnek, az Európai Felügyelőhatóságnak, amely cserében ezeket támogatja. Tagállamonként öt, legalább öt hatóságot, mint kompetens hatóságot elismerve a szükségletek függvényében. Egyetértünk továbbá abban, Ismerem a módosítókat, amiket a, kolléga, a kollégák benyújtottak, hogy a belső európai szempontok mellett a külsőket is figyelembe kell venni. Konkrétabban fontos, hogy az Európai Parlament folyamatos ellenőrzése alatt alakuljanak ki az új szabályozási keretek, és a 35-ös cikkben az adatgyűjtésre vonatkozó szabályokat, a bizottsági javaslatot egyébként egy kicsit fel kellett lazítani, mert túlzóak voltak ezek a bizottsági elvárások. Nos, tehát ezeket a fellazított szabályokat figyelembe véve, de egységesen kell végrehajtani, és így már van egy közös kiinduló pontunk, amely alapján a 35-ös cikkben meg tudunk majd egyezni. Ami a szereplők, a résztvevők, az érintettek körét, a stakeholder grupokat illeti, itt is kiegyensúlyozottságot kell teremteni a két fő csoport között, egyfelől ugye a piaci szereplők eh, részéről 13 és a többi szereplő részéről is 13 képviselő legyen, és négy szakember a bizottságban, ebben egyeztünk meg. Ami az irányítást, a konkrét irányítást illeti, bár vannak még vitás pontjaink, abban egyetértünk, hogy egy új típusú rendszerre van szükség, és ezt nagyjából ki is találtuk. A kiválasztó bizottságnak a jövőben egy a piachoz közelibb eljárást kellene alkalmaznia, magyarul hát olyan embert kell posztokba helyeznie, akik megfelelnek a piaci kompetencia követelményeinek, és hitelesek. És hogy kiüljön az asztal körül, ugye az ügynökségek elfogadják majd a kettes szinten a saját szabályaikat. Jelenleg ugye ezeket nemzeti felügyelőhatóságoknak hívjuk, de ezek az ügynökségek részben, egyes tagállamokban nem csak ellenőrző felügyelő, hanem szabályozó hatósági funkciót is betöltenek, és amíg nincs külön választva a szabályozás és a felügyelet nemzeti szinten, addig nehéz lesz a felügyeletet rábízni egy ilyen két fedelű hatóságra, tehát ezeket a funkciókat jobban szét kéne választani. Ebben nagyjából egyetértünk, ez a közös európai pénzügyi kultúra része, hogy a trendnek ennek kell megfelelnie, és az újszerű összetétele, felállítása ennek a bizottságnak is konszenzus tárgya. Röviden pedig említenék még néhány gondolatok, amelyekben nem sikerült megegyeznünk. Olyan javaslatokról szólnék, amelyeket még vitatunk. Ugye részben ezek is a felügyeletre vonatkoznak, az irányításra. Itt én a bizottsági javaslatok támogatásának híve vagyok, amely az eszmának megadná a lehetőséget arra, hogy a parlamenttel közösen alkossa az európai szintű felügyeletnek egy körét, én ezekkel a felületi kérdésekkel kapcsolatban módosítókat fogok begyűjteni, például a fogyasztók definíciója vonatkozásában, a fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében, az ügynökségek integritása érdekében, és még konkrétabban az ESMA vonatkozásában, ugye végül is megegyeztünk, hogy a bizottsági definíciót alapvetően elfogadjuk, de az operatív részét a definíciónak még pontosítani fogjuk, vagyis azt, hogy az eszmán belül a CCCP-k és a CDS-ek szerepe még hát vitás kérdés, egyelőre a munkaanyagban ezek kérdőjelrel szerepelnek, az EIOPA szerepét szeretnénk erősíteni, szeretnénk azokat a következtetéseket integrálni a szabályrendszerbe, amelyeket a, a PEP projekt kapcsán a nyugdíjak vonatkozásában elfogadtunk, ahol a bizottság ugye az EIOPA-nak megadná azt a kompetenciát, hogy a parlamenttel közösen harmonizálja valamelyest ezeket a szabályokat, és végül pedig élni fogok egy olyan javaslattal, amely a felügyelet szerepét erősíteni, a szolgáltatások szabad nyújtása tekintetében, hiszen ez egy nagyon kényes kérdés a biztosítási ágazatban és egyes ügynökségek vonatkozásában. De erről a témáról majd lehet, hogy közösen fogunk benyújtani előadótársammal módosítókat. Lehet, hogy egy kicsit hosszan beszéltem, és túl részletesen sok mindenről, de ezzel is próbáltam érzékeltetni a téma komplexitását, illetve azt, hogy a tárgyalások hol tartanak, mi az, ami megoldott, mi az, ami még nem, hol tart a jelentés megírása sajnálom, hogy Burkhard Bass nem mm, tudtunk mindig minden témáról egyeztetni, de alapvetően jó a hangulat és az árnyék előadóval, előadókkal folyamatos kapcsolatban vagyunk, és pozitív a kicsengés a dolognak összességében. Uh, Köszönöm szépen, következnek akkor az Árnyékjelentéstevők az ECR részéről nincs itt senki, akkor a liberálisok következnek. Wolf Klintz, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a társelőadóknak is a prezentáció, prezentációjukért. Nem tudom, hogy örüljek-e annak, hogy még a nyári szünet előtt elkészült a jelentésük, hiszen érdekes jelentésről van itt szó, viszont viszont kénytelen leszek akkor egy ilyen izgalmas és igényes olvasmányt olvasni a szünetben. Tegnap este még nem tudtam átolvasni, úgyhogy most a szóbeli beszámolókra tudok csak visszacsatolni, illetve van néhány gondolatom a témával kapcsolatban, mióta láttam a bizottsági jelentést. És talán próbálom is így beosztani a hozzászólásomat, mandátum, kompetenciák, illetékességek, irányítás és finanszírozás. Ami a kompetenciákat illeti, tudjuk, hogy a 2008-as válság az azért is volt részben olyan súlyos, mert Európában különböző felügyeleti elképzelésekkel, felügyeleti kultúrával és licenszekkel rendelkezünk. Annak idején, és most még ma is részben, önkényesen járnak adott esetben el a felügyeletek, és szeretnénk, ezen szeretnénk túllépni, szeretnénk a felügyelőti hatóságok konferenciáját, és ez egy olyan cél, ami mellett mindannyian elköteleződünk. Úgyhogy ebben a szellemben nyújtott be valamit a, a bizottság is szerencsére. Meghallgattunk itt nemzeti felügyeleti hatóságok képviselőit, illetve másokat is ebben a témában, akik már nagyon régóta foglalkoznak az európai felügyeletekkel. Komoly különbségek vannak itt a bizottság, illetve a Nemzeti Felügyeleti Hatósági elképzelések között, illetve a között, amit most a jelentéstevőktől hallhattunk. Így tehát a nagy átlendülést, a nagy átalakulást nem fogjuk tudni egy lépéssel megoldani. Úgyhogy kell törekedni az előrelépésekre, anélkül, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat meggyengítenénk a mun- saját elvégzett munkájukban, hiszen ez abszolút kontraproduktív lenne. Ők rendelkeznek hozzáértése és szakértelemmel, de sajnos nem az összes felügyeleti hatóság egy, rendelkezik egyenlő erőfeltételekkel. Hogyha például a Bafinra gondolok, évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, olyan tapasztalattal, amiről más országokban, más tagállamokban csak álmodhatnak a felügyeleti hatóságok olyan hatóságok, amelyek esetleg nagyon nehezen jutnak el a, erre a szintre, ahol mások már vannak. Hogy amikor, hogyha az illetékességről van szó, nos szerintem van itt néhány pont, ami vitathatatlan. Mindegy, hogy szakértői felülvizsgálatnak, hívjuk-e peer review-nak, vagy másnak, biztosítanunk kell azt, hogy a gyengébb felügyeleti hatóságok tanulhassanak a, a kompetens, illetve a felkészültebb, a tapasztalta felügyeleti hatóságoktól. Ez ne egy tanárdiák viszony legyen, hanem egy kollegiális viszony. Ezt nem kerülhetjük meg. Ami a stratégiai terveket illeti, a stratégiai felügyeletet, nos, ezen a ponton is egyértelmű, hogy ha közelebb szeretnénk kerülni a konvergenciához, akkor egyenlően azonosan megfogalmazó megfogalmazott stratégia mentén kell dolgoznunk, és itt a felügyeleti hatóságoknak egyfajta koordináló szerepe van, ez szerintem vitathatatlan. A legtöbb változást az ESMA-nál látom, az EBA-nál és az EIOPA-nál is vannak változások, de az ESMA, az esma érinti legnagyobb, legtöbb változás. Az ESMA már így is sikeres, a hitelminősítő intézetek esetében is, és itt még a referencia mutatókkal kapcsolatban is több illetékességet kap, több kompetenciát, ezt nagyon fontosnak tartom. Ami az előrejelzéseket illeti, visszafogottabb vagyok, mint, mint mások. Tudjuk, hogy az hogy az előrejelzések kérdése a legutóbbi tőzsdei bevezetéseknél adott esetben nemzeti megoldást találtak, és nem feltétlenül volt szüksége európai felügyeleti megközelítésre. Ez talán néhány esetben változni fog, de hogy azt mondjuk, hogy az ezt ma felelős az összes ez, ez lehet, hogy túl messzire megy ez a követelés. Az ekvivalencia kiosztás e- és az ekvivalencia felülvizsgálatában mindenképpen fontos szerepe lehet az eszmának. A harmadik országok tekintetében ilyen a harmadik ország lesz majd az Egyesült Királyság is, illetve az eszmának ellenőriznie kell azokat a feltételeket, amelyek alapján az ekvivalenciát megkapták az adott entitások. Szerintem ez egy fontos szerepkör az eszmának, ezt pozitívan ítélem meg és szerintem ezt nem kell, itt nem kell módosítani. Ami az EIOPÁT illeti, itt a belső modellek kérdését feszegettük. Kicsit óvatosan fogalmaznék, azok a kommentárok, amelyeket eddig hallottam, olyan irányba mutattak, hogy az EIOPA nagyon egyoldalú megközelítéssel foglalkozik a saját területével és hogyha arra gondolunk, hogy milyen szerepet játszik az Európa a jövőben, más kérdés felvetéseknél, például a PEP-nél, most ebben az összefüggésben alapvetően helyesnek tartom, hogyha be akarunk vezetni egy európai nyugdíj terméket, figyelembe kell vennünk azt, hogy az EIOPA összességében az EIOPA összességében a a nyugdíj ágazatra koncentrálja csak, és az a PEP e termék, ez nem csak egy klasszikus nyugdíjtermék, hanem úgy van struktúrálva, hogy más pénzügyi szolgáltatók is felkínálhassák. Úgyhogy itt még változtatni kell a pozíciónkon. És ami az irányítást illeti, szerintem teljesen jó, hogy a bizottság azt mondta, hogy itt is kell változtatásokat eszközölnünk, hiszen a felügyeleti testület, amely jelenleg meghozza a fontos döntéseket, túlságosan nagy, 28 tagból áll, a jövőben 27-en fogják körbeülni ezt az asztalt, és ők nagyon erősen nemzeti szempontból nézik a dolgokat, úgyhogy esetleg ebben az esetben egy, egy ütőképesebb, kisebb formációra lenne szükség, egy igazgató tanács félére, számomra egy jó megoldás lenne, és elismerem azt, hogy az elnök, illetve támogatom azt, hogy, hogy az elnöknek döntő szavazata van, amennyiben az azonos szavazat számok vannak egy adott ügyben. Úgyhogy jó lenne, hogyha nem három vagy öt ember ülne a, az igazgató tanácsban, hiszen hogyha mindig a, az elnök döntené el a szavazatok állását, akkor lehet, hogy ez, ez kontraproduktív lenne hosszú távon. Szerintem kívülről kellene ezekbe a, ebbe a grémiumba meghívni személyeket, szakértőket, akik nem feltétlenül egy nemzeti felügyeleti hatóságtól érkeznek közvetlen módon, lehet, hogy töltöttek ott pár évet, de aztán két-három évet kihagytak. Szükség van a szakmai kompetenciára, viszont fontos arra is odafigyelni, hogy ne a nemzeti hozzáállás határoz meg az ő hozzáállásukat. A felügyeleti struktúra az ESMA-nál más jellegű, mint az EBA-nál és az EIOPA-nál hiszen a CCP ügyletekkel is foglalkoznak, és nem hiszem, hogy a CCP ügyletekre még egy plusz igazgató tanácsot kellene létrehozni. 3-4-5 taggal, ez túl sok lenne szerintem. Szerintem lehetne itt egy közös grémium, amiből, amelyből kette-hárman a CCP kérdésekkel is foglalkoznak. Az érdekképviseleti csoport esetében fontos lenne a civil társadalom képviselőit is beemelni ebbe a feladatba. Ez lehet, hogy az eddig javaslatoknál kicsit háttérbe szorult, és jobban oda kellene erre figyelni. És aztán a finanszírozás. Amikor pénzről van szó, akkor mindig nehéz dolgunk van. Burkert azt mondta, hogy Először, hogy, hogy meg kellene hagyni a jelenlegi struktúrát, tehát 40%-ot finanszíroz, költségek 40%-et finanszírozza az EU, és a maradékot pedig a nemzeti hatóságok. Igen, ezt lehet, hogy így kellene hagyni, viszont a pénzügyi ágazatot is bele kellene vonni a terhelésbe. Mindegy, hogy milyen arányban, hogy 30-30-40 vagy 40-40-20, ez, ez most részlet, és nem is tudok itt megfelelő számokat hirtelen elővarázsolni. Az a lényeg, hogy kell egy modellt találni, ami biztosítja azt, hogy a, a felügyeleti hatóságok költséghatáikonyan dolgozzanak, és hogy teljes mértékben felelősnek érezzék magukat a, a költségvetésük tekintetében, illetve hajlandóak legyenek beszámolni a költségeikről, a költségvetések, költségvetésükről, akár felénk is tehát nehogy véletlenül túl sok pénzt költsenek szükség nélkül. Összességében pozitív a benyomásom, abban a tekintetben, hogy a két társelőadónak sikerült kompromisszumot lelnie számos pont tekintetében, a különböző megközelítés ellenére, és úgy gondolom, hogy a parlamentben sikerülni fog egy, egy életképes kompromisszumot találni. Szkeptikus vagyok a tanács tekintetében, hiszen az első reakciók, amikről értesültem, azt vetítik előre, hogy nem lesznek egyszerűek a tárgyalások, és hogy sikerül-e még ebben a törvényhozási ciklusban lezárni a trilógus, a hármoldalú egyeztetéseket, azt nem tudom most megítélni, ebben reménykedem, de lehet, hogy csak egy részét fogjuk tudni megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Klinc úr. Következnek a zöldek. Sven Gigold, köszönöm szépen, elnök úr. Először is, kedves Wolf, remélem kellemesebb szabadidős olvasmányt is el tudsz képzelni, mint ez a szöveg. Ha megadod a címeret, akkor küldök neked egy jó könyvet. Kár lenne, hogyha csak ezzel a dokumentummal töltenéd az egész nyaradat. Ezzel együtt köszönöm mindkét társ előadónak a komoly eddigi munkát. Jó alap, amit megalkottak, a jelentés számos izgalmas gondolatot, javaslatot tartalmaz, amelyek szerintem a parlamentben széles körül elfogadásnak fognak örvendeni. De azért el kell, hogy mondjam, hogy az, hogy az ESZ-át fölvesszük a nemzetközi szereplők közé, és parlamentmentesítjük a költségvetési szabályozást, nos, ez nem biztos, hogy jó, mert akkor nem leszünk többé felelősek, és ezek túlzó javaslatok lehetnek, de el is tudhatjuk fogadni őket. A két nagy európai frakció társ előadói sokat beszéltek, de még mindedig nem tudták világosan kifejteni, hogy hogyan akarják erősíteni a felügyelet, az európai ságot a felügyeletben, az ESA ezt már befolyását, ugye Klinsmann kolléga ezt már évek óta forszírozza, és ezzel együtt az európai szint mégis miért marad akkor gyenge a tagállamokkal szemben? Jó, az együttműködésben érdekeltek vagyunk, és nem érdekünk, hogy a tagállamok ellenében szabályozzunk, de az én jelentésem korábban is már arra irányult, hogy azért a kettőt közelíteni kellene. Az ez a számos kompetenciáját azért nem használta, használhatta föl, mert hiányoztak bizonyos végrehajtási kompetenciák, és itt lenne az ideje annak, hogy a parlament valóban megerősíti az európai felügyeletet, akár még a bizottsági javaslaton túlmenően is, hogy legalább legyen miről tárgyalni a tagállamokkal, mert tudjuk, hogy, és ezt Wolf Klintz már ismeri, hogy mennyi mindent kell majd engedni, de ha nincs miből engednünk, akkor nem jutunk sehova. Az irányításra vonatkozó javaslatok részletesek és többnyire jók, Két dolog azonban nem győzött meg. Nem győzött meg, hogy bölcs lenne az, hogy az, ez a vezetőjét nyolc évre nevezik ki, és közben a parlament felelőssége ö, ö, így akkor meggyengül. A kétszer öt éves rendszerben a parlament érdemben érdemben tudott, jobban érdemben tudott hozzászólni a dolgokhoz, mint az új javaslat apján. A másik dolog, ami nem győzött meg, az pedig az, hogy a tanácsparlament Bizottság közösen hajtaná végre ugye a fellebezési eljárást, úgymond, és nem, ebben viszont nem a parlament egésze venne részt, és lehet, hogy félreértettem itt valamit, most csúnyán néznek rám, lehet, hogy éjjel olvastam a szöveget, és akkor valamit rosszul értettem, de ha ez így van, akkor nem jó. Ha ez így lenne, hogy bizottságonként a parlament csak két emberrel képviselni magát ebben a rendszerben, akkor az nem jó. Mert az ez a elnökei eddig a múltban elszámoltathatók voltak a parlament által, és most akkor nem, hogy erősítenénk, hanem gyengítjük majd a parlament szerepét, hogyha erodáljuk ezt a felügyeleti funkciónkat az eszával szemben. Pervas két dolgot mondott még, ami szerintem fontos. Azt reméltük volna, hogy miután több tudományos tanulmányal megtámogattuk álláspontunkat, például azt, hogy a pénzügyi piacokon egyes alágazatokban teljesen hiányzik a fogyasztóvédelem, a befektetővédelem. Nos, ennek orvoslására valamit tenni kellene. Itt vannak nem csak jogsértések, hanem joghézagok is. Egyszerűen van egy csomó dolog, amit nem szabályoztunk le, és ezzel aztán megfelelően élnek is azok, akik szeretnek. Például ott volt ez a bulgáriai eset az ESZA vonatkozásában. És éppen ezért szerintem az ez a tevékenységi körén belül a pénzügyi befektetők védelmét meg kéne erősíteni, mert a befektetők bizalma nélkül nem lesznek Európában befektetések, és itt akár a bizottsági javaslat némelyik pontját akár törölni is lehetne, vitatni mindenképpen, de a jelenlegi javaslatban nem látom azt, hogy megvalósulna ez a akár a fogyasztó, akár a befektető védelem kellő minőségben, és akkor még a finanszírozásról nem is beszéltünk. Pervans utolsó gondolatához csatlakoznék, abban egyetértünk, hogy a pénzügyi piacoknak bizonyos dolgokat magukat kell kiizzadniuk, és remélhetőleg a fenntartható beruházásokban maguktól is érdekeltek lesznek, hiszen beláthatták a befektetők, hogy a pénzügyi válság idején kifejezetten azok a befektetések voltak megtérülőek, amelyek hosszú távú célokat szolgáltak, és az ESZA feladat leírásában is ezt szerepeltetni kéne. Most kollégával van egy vitám. Az igaz, hogy nyilván nem akarjuk ezt ágazati szintre levinni, ezt a szabályozást, ugyanakkor nem tudom, hogy miért nem tudunk egy magasabb szinten megegyezni. Nem hinném, hogy a fenntarthatóságban nem értünk egyet, ha pedig egyetértünk, akkor a megfelelő eszközöket, kereteket ez meg kell teremteni. Köszönöm szépen, a GUE részéről nem látok senkit, EFDD részéről sem, az ENF sem képviselteti magát, úgyhogy spontán hozzászólások jönnek. Valaki kért szót, tessék Lengen úr. Ja, vielen Dank an die beiden Berichterstatter. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a a jelentéstevőknek, hogy benyújtottak ezt a jelentést. Még nem tudtam elolvasni, sajnos Más dolgom volt, focit néztem, és sajnálkoztam, hogy Franciaország nyert. Ha jól vettem ki a beszámolókból, jól közelítették meg a témát, aki foglalkozik az eszek jövőjével, nyilván foglalkoznia kell az eszek múltjával is. Az EUPA tűnt fel ebben az összefüggésben, mégpedig egy némileg negatív színezettel, hiszen az arányosság tekintetében túlzásokba esik az EIOPA, illetve a parlamenti kompetenciák tekintetében is. Miután újra választották az EIOPA elnökét, egyáltalán nem törődött azzal, hogy mit szeretne a parlament. Megválasztását megelőzően kicsit kooperatívabbnak bizonyult. Úgyhogy, úgyhogy azt mondom, hogy a parlamentáris jogok erősítése ebben az összefüggésben alapvető fontosságú, hiszen én is kétlem, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok az európai szempontokat megfelelően erősítik. És jó lenne megvalósítani egyfajta hm, egyensúlyt. A finanszírozás az régóta egy vitatott kérdés. A nemzeti nemzeti finanszírozók résztvétele észszerűnek tűnik, de ne, ez nem vezethet ahhoz, hogy a szükséges intézkedésektől el kelljen tekinteni. Ami pedig a CCP-ket illeti, nos, itt is kételjeim vannak, a jogszabályalkotási javaslatokat igazoltnak látom, illetve egy új bizottság létrehozását is igazoltnak látom az eszme esetében. Ami pedig a a szabályozási sűrűséget illet, illetve az arányosságot. Nos, egyértelmű, hogy az IOPA nagyon sok részlettel, jogszabályjal, iránymutatással dolgozik. 21 felü- nemzeti felügyeleti hatóság nem használta ki a kivétel, az eltérési lehetőségeit, mert ezt nem szeretné az EIOPA sem. 120 ezer adat mezővel dolgoznak. Ezt megfelelő keretek közé kell szorítani, és ez pedig a, akkor lehetséges, hogyha megfelelően egyértelműen világosan megállapítjuk a feladatai, feladatokat. Amennyire megértettem a beszámolókból, nagyon jó ebben a jelentésben, hogy az arányosság elvét, elvére hangsúlyt helyez, illetve arra, hogy ezt konkretizálni kell, illetve arra is oda kell figyelni, hogy a parlament milyen módon veszi ki a munkából a részét. Köszönöm szépen, kollégák! A bizottság részéről képviselteti magát valaki. Úgy tűnik, hogy ők csak hallgatják a vitánkat, de természetesen, hogyha szeretnének hozzászólni, akkor megtehetik. Akkor most a két társ jelentéstevőnek adom meg a szót, Burkhát. Köszönöm szépen, elnök úr, rövidre tudom fogni magam. Ezzel is köszönetet mondanék a kollégáknak a megjegyzésekért. És szeretném még egyszer kihangsúlyozni, amit, a, amit Klinsz kolléga is elmondott Az a célunk, hogy erősebb konverenciája felé haladjunk. Azt hiszem, ez valamennyi csoportnak a célja ebben a szakbizottságban. Úgyhogy ebben az összefüggésben ez az általános célkitűzés egyáltalán nem vitatott. Ami még mindig fő témát jelent, fő kihívást jelent, az az, hogy a három európai felügyeleti hatóság és a nemzeti felügyeleti hatóságok közt, hogy találjuk meg a, az egyensúlyt. Már az első pár hónapban, a munkám, során, munkám első pár hónapjában mondtam, hogy ez egy központi feladat lesz a jelentésben, és én magam is említettem, amire a kollégák is utaltak, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a szakmaiság különböző szintje, amelyre jellemzi az európai felügyeleti, a nemzeti felügyeleti hatóságokat, most ki kell egyenlíteni a különbségeket. A gyengébb felügyeleti hatóságoknak profitálniuk kell az erősebb hatóságokból, tehát tanulhatnak tőlük. Az irányítási kérdések bizonyára nagyon izgalmasak lesznek még a vita további alakulásában. Itt is különböző elképzelések élnek. Szerintem a finanszírozás kérdés az végső soron megoldható, hiszen itt nem arról van szó, hogy alapvetően meg kell kérdőjelezni a rendszert, és úgy gondolom, hogy lehetséges lesz egy egyértelmű pozicionálás ebben a kérdésben, illetve az államkasszák még továbbra is finanszírozni fogják részben itt a költségeket. Arról van itt szó, hogy milyen arányokban osztjuk ezeket el. Szangi Gold reakciójára szeretnék még reagálni. Mindketten úgy gondoltuk, hogy a nyolc éves hivatali idő az alapvetően jó ötlet. Most miért? Pont azért, amit, amire Lange kolléga felhívta a figyelmet, mi is meg tudtuk figyelni, hogy az első hivatali időben mm, a, nagyon gyakran az, az az eset áll elő, hogy, hogy a felügyeleti hatóság vezetője a parlamenttel óvatosan jár el, alkalmazkodó képes, és a második hivatalú idejében pedig ez már nem így van csak hogy óvatosan fogalmazzak. Itt tehát egy hosszabb hivatali idő az, amit javaslunk. Mindketten úgy, gondol, úgy gondoljuk, hogy hogy értelmes lenne egy ilyen jellegű javaslat, éppen ezért ezt így bele is foglaltuk a szövegbe. Összességében érdekes viták várnak még ránk, de úgy gondolom, hogy a benyújtott javaslat egy jó kiindulási alapot jelent a szakbizottságban számunkra. És még egy utolsó pontra szeretnék reagálni, amit elhangzott. Személyesen elég biztos vagyok abban, hogy a parlament itt eredményeket tud majd felmutatni, tehát meglehetősen rövid idő alatt meg tudjuk ezt szavazni a bizottságban is, és aztán készek leszünk, felkészültek leszünk a tanácssal egyeztetéseket fog, folytatni hogy a más, másik oldalon hogy állnak ezzel a kérdéssel, azt abban nem vagyok biztos. Vannak kétségeim, kedves Wolf, ahogy önnek is. De ez nem jelenti azt, hogy ne lépjünk fel ambicionált módon ebben a témában, és hogy ne dolgozzunk a felügyeleti hatóságok felülvizsgálatán tempósan így aztán nyomást is tudunk gyakorolni a tanácsra, a társjogalkotókra. Jelenleg azonban sajnos kétségeim vannak abban a tekintetben, hogy a tanács is annyira ambiciózus, mint a parlament. Köszönöm szépen végül, de nem utolsó sorban, Pervans. Merci, merci aux collègues euh, qui ont été euh, présents. Euh, je sais que... Sok Je m'en réjouis. Je voudrais faire euh, plusieurs... Örülök a megjegyzéseknek a módosítókkal kapcsolatban. A horizontális javaslatok kapcsán néhány olyan dologról beszélnék, amit már az elején is szóvá tettem. A jövőben majd kiosztandó feladatok tükrében nehéz megítélni, hogy jó-e az ügynökségeknek rendelt kompetenciakör. Biztos, hogy lesz majd egy új dinamika, amihez alkalmazkodni kell. Második megjegyzésem Gigolt kolléga megjegyzésére válaszul. Azt mondja, hogy nem változott semmi. Nos, azért korábban semmilyen ráhatásunk nem volt, ezen akartunk változtatni, és változtattunk is. Jelenleg ö, már végül is kibővült a mandátumunk, csak ezeknek a végrehajtása, megvalósítása a tét. Ugyanakkor nem jó, hogyha Európában túlzott reményeket keltünk azzal kapcsolatban, hogy a parlament mire lesz képes. Ez egy kompromisszum és konszenzus kérdése lesz, ne keltsünk hamis reményeket. Egy dolog pedig nem hangzott el, a tervezettel kapcsolatban pedig érdekes. Két-három részére emlékeztetnék ennek a, a katalógusnak. van egy transzverzális értesítési rendszer, amelynek egyik vonulata a bizalom, másik pedig a pénzügyi piacok szükségletei. Nem tudom, hogy a mai ö, ö, értesítési rendszer mennyire működőképes. Az SZB vonatkozásában pedig két dologról kell beszélni. Az egyik az, hogy a bizottság javaslata, arra irányul a javaslata, hogy kapjon a testületben egy szerepet. Ez jó, hogy most ez egy alelnöki szerep legyen, egy tudományos funkció, vagy, vagy ne legyen. Ez annak a tükrében vizsgálandó, hogy a tudományos testület tanács mindenképpen egyfajta diverzitást jelent, és ezt meg kell őrizni. Végül pedig, miután tanultunk abból a tapasztalatból, amit Draghi úrral szereztünk a múltban. Ennek a tükrében tehát azt javasoljuk, hogy a parlamenti képviselők a szükségletek tükrében és arányában vegyerek, vehessenek részt a fő irányító tanács munkájában, ami a nemzeti hatóságok szerepét és az ezzel kapcsolatos egyensúly megteremtését illeti, szerintem meg kell őrizni a jelenlegi funkcióikat, de javítani kell működésüket, hogy jobban, többek javára az európaival nagyobb összhangban gyakorolják azt. Teljesen egyetértek Vász kolléga véleményével. Igen, nagyon fontos, hogy házunk, a parlament a tanácssal szemben világos üzenetet, példát mutasson és fogalmazzon meg. Ez már a jelentésben is ki kell, hogy domborodjon. És bizonyítanunk kell gyakorlatiasságát, ugyanakkor politikai értelemben tisztának, világosnak kell lennie az üzenetnek, hogy mit akarunk az ügynöksége kompetenciái kapcsán, Gigol kolléga emlékeztetett rá, hogy 2014-ben a bizottságnak volt már, ott is eh, társelőadóként vettem részt ebben, volt egy vitája arról a témáról, hogy az ez a elnökét milyen eljárásban nevezzük ki, el kéne kerülni a múlt hibáit. Itt egy részlet is fontos lehet. Sven Gigold azt mondja, hogy ha öt évre, kétszer öt évre hosszabbítanánk meg, akkor az jobban felelne meg a parlamenti struktúráknak, időszakoknak. Nos, ezzel kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy az az eredetileg parlamentnek szánt szerep, amelyet megfogalmaztak korábban, az részben erodálódott, és ezért és persze más intézmények is részt akarnak ebben venni, tehát nem egyedül és az eredeti javaslat alapján valósul meg a parlamenti kompetencia kinevezéskor, de tény, hogy a parlamentnek szerepet kell adni, ami a kiválasztási eljárást és a bizottságot magát illeti. Biztos vagyok benne, hogy Sven majd újra és részletesebben elolvassa a javaslatot, mert eh, azt javasoljuk, hogy a meglévő struktúrát fenn kell tartani, csak javítani kell azt. Konkrétan azt javasoljuk, hogy a kiválasztó eljárásban minden intézménytől két személy képviseltesse magát, akik, hogy, hogy fogalmaztunk? Akik előkészítik az eljárást. Ugye van egy jelölt, Én emlékszem még, amikor a bizottság az első ez a, a elnököt nominálta, akkor a parlament csak ült a fenekén, és nem mert beleszólni a folyamatba. A bizottság ezt egybaga zavarta le. Azóta észhez tértünk, és rájöttünk arra, hogy ez reputációvesztéshez vezethet, ha így járunk el. Ezért kell egy olyan kiválasztási eljárás és testület, amelyben előszűrést alkalmazunk, és a véleményünket kezdettől fogva érvényesítjük. Ez lenne a normális eljárás. Ahogy elmondtam, fogok módosítókat benyújtani, de, de azt is elmondtam, hogy kollégám alapvetően nyitott az én javaslataimra is, hiszen mindannyian azt akarjuk, hogy a felügyelő testületek ereje nőjön, és ez szolgálja leginkább a fogyasztók, a szereplők, a befektetők érdekeit. Werder Langen arányosságra vonatkozó kérdés, kérdésére pedig csak azt tudom mondani, hogy jelentésünk ennek a megvalósítására irányul, és majd elnök úr biztos elmondja, hogy mik az időpontok de gyümölcs az együttműködést remélünk ebben a következő részekben. Yeah, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Tehát az ütemezést önök tárgyalták meg, úgyhogy akkor a jelentés tervezet késői bejelent, beterjesztése miatt van némi problémánk. Az AT 4AM rendszer július végén, augusztus elején nyílik meg a módosítások beterjesztésére, amint a jelentés tervezetnek a fordítása rendelkezésre áll. A képviselőket az AT4AM eszköz megnyitásáról időben értesítjük. A módosítások határideje augusztus 30-a 12 óra. Azon a héten már lesznek ülés, szakbizottsági ülések, úgyhogy ekon ülés is lesz három napon keresztül. Általában a végén a jelentéstevők szólnak hozzá, nem? mondja az elnök. Megjegyzése van az időzítéssel kapcsolatban? Hát még ez is egyébként a jelentéstevők jogköre. Jól lehet egyetértek, azzal, hogy a lehető leghamarabb eh, zárjuk le. Azért még egy hetet hozzátettem volna a módosítások határidejére. Tehát ez a javaslatom jó, hogy eh, halasszuk el a módosítások határidejét, mondjuk szeptember 5, ahhoz mit szólnátok? Kérdezi az elnök. Szeptember 7-e lenne ez, mondja Klinc úr. Ötödike szerda a jelentéstevők bolintanak. Ez probléma, ugyanis még nincs meg az összes fordítás. Sajnos a bekiabálásokat nem hallják a tolmácsok. A jelentés angolul van, mondja az elnök úr. Nem halljuk Pervans Berez asszony hozzászólását, mikrofon nélküli hozzászólás. Természetesen minden képviselő saját anyanyelvén nyújthatja be a módosításait, mondja az elnök úr. Tehát a képviselőket értesítjük időben, hogy az ATN e egy OM, tehát Edforium e eszközt mikor fogják megnyitni. Tehát ez valamikor augusztus elején lesz, és akkor augusztus 30-áig vannak határ, van benyújtási határidő, azon a héten már lesznek szakbizottsági ülések. A jelentéstevők a saját ütemezésükhöz ragaszkodnak, sajnálom. Volt olyan egyébként, hogy a jelentéstevők és a koordinátorok nem e, értettek egyet egymás javaslatával, de most úgy néz ki, hogy mégiscsak. Nehezen tudom ezt megítélni, hogy ki mit mondott. Tehát az utolsó javaslat, végső javaslat augusztus 30-a, a módosításokról október 1-én tárgyalunk. Strasbourgban lesz az? Hétfő este izgi lesz. E, az Econban november 5-én szavazunk, majd pedig a plenárison bejelent, történő bejelentés november 12-én várható. Rendben, akkor ma délutánig felfüggesztem az ülést 14.30-ig. Az egységes szanálási szervezet elnökével fogunk akkor ezt eszmecserét tartani.